Folytassuk. A különböző workshopok munkáját összegezni. Kívánjuk most. Como les decía, eh, se han celebrado tres eh, workshops. Ahogy említettem, három workshopunk volt, amelyekre párhuzamosan került sor. Azt hallom, hogy jobb lett volna, hogy egy kicsit több időt tervezünk be. Nagyon rövid időnk volt, kevés időnk volt megbeszélni a előszúrtáló kérdéseket. Nyilván nem tudott mindenki hozzászólni, aki szeretett volna, de évről évre igyekszünk javítani a szervezésen. A Nemzetközi Nőnap alkalmából akár ezt is végig gondolhatjuk, hogy hogyan lehet jobban megszervezni ezeket a konferenciákat, több időt betervezni. Következik tehát a következtetések levonása a különböző workshopokból. Először az első workshopra térnék ki, a női menekültek elleni erőszak. Ótaszon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Beszámolok az első workshop konklúzióiról, hogyha valamit kihagyok, akkor lesz rá lehetőség, hogy kiegészítsék a kollégák. Nagyon érdekes vitára kerül sor a parlamenti képviselők és a civil társadalom képviselői között. Nagyon sok téma felmerült, a női jogi szervezetek támogatása, a civil egyezmények betartása, ezekről a témákról a ciprusi kollégák is beszéltek, aztán voltak egyéb hozzászólások, a különböző megközelítéssel kapcsolatban, különböző jogi megközelítéssel, aspektussal kapcsolatban. A román kollégánk utalt arra, hogy Románia most igyekszik az isztambuli egyezményt végrehajtani. A görög kollégánk pedig egy kicsit kitért azokra a tapasztalatokra, eh, amelyek felmerülnek kihívásokra a 800 ezer menekültel kapcsolatban, illetve a nők eh, szükségleteire is kitért, hogy gyakran a nőket, a gyermekeket egyedül hagyják, és csak a lakosság szolidaritására számíthatnak. Ez tényleg problémás kérdés. Portugál kollégánk említette, hogy egyes konkrét esetekben felmerül az, hogy vannak jó jogi eszközök, nemzeti jogszabályok, vagy isztambuli egyezmény például, de ezeknek a megvalósítása a gyakorlatban nem igazán működik. Ez sajnos több tagállamban is felmerült, ez nyilván a nőket is érinti különös tekintettel, úgyhogy ezt is említenünk kell. A francia kollégánk elmagyarázta, hogy hogyan alakulnak a dolgok Franciaországban, Az menekült ügynökségen belüli fókuszcsoport külön foglalkozik a női menekültek kérdésével. Julie Ward, az Európai Parlament képviselője említette azt a témát is, hogy azok a problémák, amelyekkel a női menekültek szembenéznek, ez, ennek nincsenek tudatában, nincs tudatában a közvélemény, és az európai parlamenti képviselők, illetve a nemzeti képviselők sem igazán tudják, ismerik ezeket a problémákat, nincsenek ennek tudatában, nagyon fontos ezt említeni. Szeretnék köszönetet mondani Jacqueline Prince-nek is, aki a tanács elnöksége, a holland tanácsi elnökség nevében szólt hozzá. Végül és nagyon fontos téma ez, Mina Jaff szociális munkás beszámolója. Jaff asszony elmondott, említett konkrét eseteket, például miután a nők gyermekekkel megérkeznek az Európai Unió határai belülre, eh, akkor eh, gyakran nagy sátrakban kapnak elhelyezést, együtt kell például aludniuk nagy, nyitott sátrakban, nőknek, férfiaknak, a nők ki vannak téve az erőszaknak, és gyakran egymást váltva őrt állnak azért, hogy meg tudják védeni magukat. A Női Menekültek Bizottsága egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet. A menekültek 55%-a nő vagy kislány, akik ki vannak téve a nem erőszak, az, illetve egyéb szexuális erőszak és egyéb kockázatoknak. Néha szexuális szolgáltatásokkal kell megfizetniük azt, hogy kapjanak útlevelet, vagy valamilyen engedélyt például, például. Őket nem védi senki, sem az út során, sem a befogadó állomásokon. Ezt, erről beszéltünk. Jeli asszony utalt arra, hogy vannak globális iránymutatások, Eh, arra, hogy hogyan lehet az nemi erőszakot eh, megelőzni az ilyen nagy fogadóállomásokon, de ezeket nem tartják be, nincsen külön eh, alvósátor nőknek, férfiaknak, nincsen, nincsenek elkülönítve a nők és a férfiak, pedig ezt könnyű, könnyen meg lehetne oldani. Leli asszony felhívta a figyelmet arra, hogy több szakértőre van szükség, akik kiismerik magukat az nem jel- e, e, alapú erőszak e, veszélyeivel kapcsolatban egészségügyi ellátás nagyon fontos, aztán nagyon fontos a tolmácsok alkalmazása, hogy ne az embercsempészeknek kelljen tolmácsolni. Aztán emellett utaltunk olyan mechanizmusokra is, ahol konkrét nemi alapú erőszakra kerül sor, hova lehet fordulni. Réli asszony tehát ezekről a kérdésekről beszélt, és nyilván ö, osztjuk ezt a néző, nézetet, hogy a jelenlegi menedékügyi politika a nőket külön veszélyeknek teszi ki. Köszönöm szépen. señor Köszönöm szépen Urtasun képviselőnek, és Köszönöm szépen a hozzászólásokat, amelyeket hallhattunk az első workshopban. És köszönöm az összefoglalót. Most pedig rátérünk a második workshopra. Daniela Ajutónak fogadom megadni a szót. Itt az egészségügyi ellátásról volt szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a workshop, amelyről beszámolok, egy kicsit szakmai, technikai szempontból vizsgálta a kérdéskört, az egészségügyi rendszer helyzetét, illetve az egészségügyi ellátását a menekülteknek, azon belül elsősorban a nőknek. Világos, hogy Európa hatalmas kihívással kell szembenézni, nagyon nagy számú menekültet kell látni, akik háborúból, tömeggyilkosságból, nem alapú erőszak ból menekülnek sok esetben, és ennek a, a populációnak a legsérülékenyebb része a nők csoportja. Az út során is ő rájuk leselkedik a legnagyobb veszély, különösen az egyedül utazó nők, a, a szoptatós anyák, a, a tinédzser lányok, sorolhatnám azokat, ha még, vagy, vagy a, a fogyatékkal élők, vagy idősebbek, külön-külön még sérülékenyebb csoportok, és rájuk vonatkozóan az egészségügyi ellátás sajátságos feladatokat határoz meg. Ezt taglaltuk a workshopban, és meghatároztunk néhány kulcsfontosságú kérdéskört. Egyik például, hogy az Európai Unió milyen eszközökkel bír a e feladat ellátására, és mit tesz jelenleg. Van egy irányelv, amely nemzetközi védelmet kérők ellátását szabályozza, és azt, hogy azon belül egészségügyi ellátást kell nyújtani, sürgőségi ellátást is, és betegellátást is beleértve. Ugyanolyan feltételek között kell hozzáférnek az egészségügyi ellátása, mint az adott állam állampolgárai. Gyakorlatban persze ez nem mindig történik meg, vagy nem mindig pontosan így. Szükség van intézkedésekre az embercsempészet áldozatai esetében is, pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás formájában is. És az Európai Unióban vannak erre jogszabály eszközök és keretek, mégis nagyon sok akadályt kell leküzdenünk. Ezek a dokumentumok, jogszabályok csak írott malaszt maradnak, sok esetben nem, a gyakorlatban nem hajtják végre őket, vagy nem pontosan úgy, ahogy kellene. Az UNICEF adatai, 2016. februári adatai frissek, tehát mutatják, hogy addig a nők és gyermekek száma, akik Európába érkeztek, túllépett a férfiak számán. Először történt ez a migrációs válság kezdete óta, hogy több nő és gyermek lép be határokon, mint férfi. 60%-a a migránsoknak fér, nő és gyermek, még tavaly 27% volt az arány csak. A nők, mint mondottam, az erőszak és különösen a nemi erőszaknak jobban, sokkal jobban ki téve az embercsempészek kezén, és általában a veszélyes útvonalon. Egyik hozzászóló mondotta, hogy Európa légmentesen lezárja határait, ám nem olyan légmentesek ezek a határok, hogyha a szervezett bűnözés ö, át tud rajtuk jutni és juttatni embereket. Márpedig ez történik. Megfelelő struktúrákra, támogatási szervetekre van szükség képzett munkaerővel és személy, szakszemélyzettel, akik a nemi erőszak esetére is tudnak pszichológiai és egészségügyi segítséget nyújtani kell legyenek női tolmácsok és tájékoztató munkatársak, akik, akik kapcsolatba tudnak lépni ezekkel az emberekkel. A workshopban az egyik fő téma, egy probléma az volt, hogy nagyon kevés a nyilatkozat, vagy az információ a női menekültekről. Sokat hallunk szakemberektől, segítőktől, munkatársaktól, ám maguktól, az érintettektől viszont kevés információnk, első kétből, vagy információnk van, az ő aggájaik, problémáik eh, én értelemben csak közvetetten fogalmazódnak meg. Nem sokat hallunk a kísérlet nélkül az a gyermekek szájából konkrétan, tehát a, ezekből, ezektől a serdülőktől. Fontos volna interjúkat készíteni velük, felmérni eh, az ő közvetlen tapasztalataikat, mert erről, mint mondottam, nem sok tudás halmazódott fel. A befogadó állomásokon nagyon sok férfi van, egyenruhások, rendőrök, rendvédelmi emberek. Ettől ez önmagában egyfajta fenyegetést jelent a nők számára, legalábbis így érzékelik. A, a, a szakellátók, a munkatársak, a hivatalos személyek majdnem kizárólag férfiak, és, és sok esetben az, az erőszak fenyegetése is érzékelhető. Jó lenne a biztonsági ö, szakemberek és, és erők között több nőt alkalmazni. A központokban kell legyen egy külön terület a nők és gyermekek számára, ahol elkülönülhetnek. Sok esetben erőszak áldozatai ezek az emberek, és például el kell helyezzék a gyermekeiket addig, amíg ők orvosi ellátást kapnak. Tehát ilyen konkrét ö, szervezésbeli kérdések is meg kellene, hogy oldódjanak. Vagy az élelmiszerosztás megszervezése. Mondták, hogy négy órát állnak sorba az esőben, hogy megkapják azt a tálételt, ami naponta jut nekik. Még nehezebb ezt elviselni, hogyha még terhes nőként kell sorba állni, vagy, vagy kisgyermekekkel, vagy egészségügyi problémákkal az ivóvízhez való hozzáférés, a higiéniai, tisztálkodási viszonyok nagyon fontosak. Aztán a workshop egy másik meglátása az volt, hogy nagyon sok, viszonylag sokkal terhes nő a menekültek között, és az ő rájuk terhelődő pszichológiai és fizikai stressz nagyon súlyos következményekkel a, a, gyermek, a születendő gyermekre vonatkozóan. Úgyhogy az egészségügy egyfajta beléptető rendszer lehet más szolgáltatások nyújtására is. Minden nő számára, és megelőzve a hosszú távú és súlyosabb problémák kialakulását. Persze, mint a más és más akadályok állnak fenn, országonként változik ez az egészségügyeleteshez. Más és más kultúrák érvényesülnek, az egészség fogalma más a, a menekültek körében sokszor. Kellenek olyan képzett szakemberek, akik képesek kommunikálni a menekültekkel, akik el tudják magyarázni, miben, a miben létét ezeknek a szolgáltatásoknak, lehetőségeknek, aztán a születés, a szülés előtti és szülés utáni egészségügy sajátságos igényét is ki kell elégíteni. Mint mondtam, sok esetben szervezésbeli, közlekedési, nyelvi problémákból adódik az ellátás hiánya. Az egy kulcsfontosságú elem, amit megfogalmazott a workshop, hogy sürgető probléma a jogi akadályok leküzdése, amelyek akadályozzák az egészségügyi ellátáshoz a hozzáférés, különösen a gyermekek és a terhes anyák szempontjából sürgető ez. Sok esetben már az első befogadó központban is e, e, kórházi ellátásra van a szükség, és a nők sokszor nem hajlandóak kórházba menni, holott erre van a szükség az adott országban. Ennek persze jogi és administratív akadály vannak, félnek sok esetben az administratív kihatásoktól, attól félnek, hogy visszaküldik majd őket, vagy elválasztják őket a hozzátartozóiktól. Aztán egy másik probléma, hogy az egészségügyi rendszereket bővíteni kellene ahhoz, hogy el tudják látni ezeket az embereket, és bizonyosban mobilizálni is kellene a rendszereket. Hogy, hogy kövessék ezeket az embert, ne a, ne a menekülteket küldjék fix állomásokra, hanem ezek a szolgáltatások szerveződjenek meg valamilyen mobil módon, követve a menekülteket az orvosok határok nélkül munkatársa is nagyon fontos hozzászólásokkal éltek, és rámutattak egyes országokra vonatkozóan specifikus hiányosságokra vagy problémákra, meghallgattuk önkéntesek véleményét, akik maguk is emberi életeket mentenek és mentettek. A menekült ügyi adminisztratív eljárás nagyon nehézkes sok esetben, és ez negatív hatással van a nők egészségére. A, a már erőszakot megért nők számára maga az elzárás, vagy a tábor is stresszt jelent. Tehát minden női menekült számára hozzáférhető kell tenni Európában az egészségügyi ellátást. Mint mondottam, más és más igényeik vannak, többszörös kockázatnak, erőszaknak vannak kitéve, nem erőszaknak sok esetben, és kulturális akadályok is nehezítik a, az ellátáshoz való hozzájutásokat. Olyan szolgáltatásokat kell megszervezni tehát, amelyek specifikusan, konkrétan adnak választ ezekre a problémákra, és segítenek minden áldozatot. Muchas gracias, señora Ayuto. Köszönjük a Ayuto asszonynak, valóban kiválóan összefoglalta a kettő számú workshopon elhangzottakat, zárásképpen pedig a hármas workshop összefoglalását hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, rögtön először is megköszönném Hát mindazoknak a, a meghívott vendégeinknek a igen, igen, igen, svédül beszélek, úgyhogy aki még nem tette fel a fejhallgatóját, az eh, most tegye meg. Rásban talán könnyebb lesz követniük. Tehát köszönöm mindenkinek, aki elmondta szakértőként a véleményét. Portugál, svéd, cseh hozzászólásokat is hallhattunk, nagyon érdekesek voltak. Mi az integráció kérdésével foglalkoztunk, és azzal a tanulmányjal, amelyet Nyilván önök is jól ismernek, hiszen többször is beszéltek itt már erről az Európai Parlamentben. Az világos, hogy az integráció kezdőpontja a hozzáférés. Hogy hogyan fogadják az érkezőket, hogyha pozitív képet tudunk kialakítani. Hogyha pozitív élmények érik a menekülteket, az már rögtön az elején nagyon fontos. A másik, hogy időt ne veszítsünk a nyelv tanulás és általában az oktatás terén. Azt is hangsúlyoz, említettek a hozzászólásokban, hogy mennyire fontos a nők szerepe abban, hogy a család integrálódjon a befogadó társadalomba. Tehát a gyermekek és a család egészen az integrálódása tulajdonképpen a nők kezében van. A jóléti állammal kapcsolatban is elhangzott jó néhány dolog. Például lakhatás szempontjából, hogy a család minden tagja számára tisztességes szálláshoz juthassanak az érkezők, hiszen enélkül elképzelhetetlen az, hogy integrációjuk megvalósuljon. A nyelvtanulás, az oktatás kérdés. Ha valakinek van például végzettsége, iskolai végzettsége, akkor azt elismerjék. Az, hogy a befogadó ország nyelvét megtanulják, hiszen enélkül a munkaerőpiacra jutni lehetetlenség, munkaerőpiacra jutás nélkül pedig nem működik az integráció gyakran előítéletekkel, rasszizmussal kell megküzdeniük, főként a nőknek, ezért ezt a fajta rasszista gondolkodásmódot mindenképpen ki kell iktatni a társadalmainkból. A férfiak és nők fizetésbeli különbsége a, a migránsok köz soraiban még inkább megjelenik, illetve a helyi nők és a, a, a a migráns nők fizetésbeli különbsége is egy eh, probléma. Behöver är att Éppen ezért meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy valóban a jóléti ellátó rendszer eh, működjön, amikor tényleg az oktatásban részt akarnak venni a nők, amikor a szociális eh, szolgáltatásokhoz hozzá akarnak férni, akkor a munkaerő piacra akarnak jutni, akkor ebben ne gátoljuk őket. Ugyanazt a segítséget érdemlik, mint a jegyek. A család újraegyesítés kérdése is felmerült. A család újraegyesítést tudjuk, hogy az integráció szempontjából milyen fontos, hiszen hogyha valakinek a családja nélkül kell élnie, akkor hogyan tud hogyan is tudna arra koncentrálni, hogy az a társadalomba beépüljön, integrálódjon. Ez csak a család keretein belül képzelhető el. A egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés, amely egyébként részben foglalkozott a második workshop, a kettes workshop, nos ez nálunk is felmerült a biztonság kérdése, hogy az migránsok, a menekültek ne érezzék úgy, hogy veszélyben vannak, hiszen éppen ez elől menekültek, ez rettenetesen fontos. Hogyha megint megérkeznek egy befogadó országba, és megint úgy érzik, hogy veszélynek vannak kitéve, hogyha nem érzik magukat biztonságban, akkor ez egy újabb traumát szülhet, főként a nők esetében. A civil társadalom szerepéről is szót ejtettünk, hogy mennyire fontos szerepet játszhatnak a menekültek integrációjában a civil szervezetek Úgy tűnik ugyanis eddig, hogy a civil szervezetek véleményét nem vettük ebben a munkában eléggé figyelembe. És a jogi keret fontossága is felmerült, hogy ha úgy érzik, hogy maradhatnak, ha van tartózkodási engedélyük, ha nem érzik úgy, hogy idegenesen is megtűrt, illegálisan érkezettek, akkor sokkal könnyebb lesz természetesen a beilleszkedés a szakbizottságunkban eh, elfogadott jelentésben beszélünk erről, hogy egy jól működő szociális ellátórendszernek egy jó működő család egyesítési rendszernek kell működnie. Ez az integráció elengedhetetlen előfeltétele, sajnálatos módon sok európai tagállamban, például az én hazámban, Svédországban sem olyan rózsás a helyzet. Az előítéletek ellen pedig komolyan fel kell venni a harcot, mert ezek roppant károsak. Röviden ennyit tudnék összefoglalóként elmondani arról, hogy mi is hangzott el a hármas workshopban. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen Björk asszonynak. Mint ahogy már elmondtam, meghallgatjuk ugye a három workshop összefoglalóját, és most pedig megnyitjuk a vitát. Már szerepelnek néhányan a hozzászólók listáján, hogyha szeretne még valaki hozzászólni, azt megteheti. ahhoz, hogy az egészet eh, egyszerűsítsük, leegyszerűsítsük, és minél többen hozzá tudjanak szólni, három perc hozzászólási időt tudunk adni személyenként. Cecil Kinga, az első hozzászóló, a Libe szakbizottság eh, eh, tagja és jelentéstevő tessé. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kedves barátaim, kedves testvéreim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a konferencia plenáris ülésén hozzászólhatok a témához a azon a konferencián, amelyet a Nemzetközi Nőnap alkalmából tartunk mindannyian ismerik az elkötelezettségemet a nemi alapú erőszak ellen. Több száz, több ezer nőt érint ez a, az állapot, ez a kockázat, ez a kitettség, és ezt nem engedhetjük meg. Sok nő, aki egyedül marad, nem is jut el a menedékkérésig Európában. gyakran már hamarabb meg kell szakítaniuk az utazásukat. Azok, akik eljutnak Európáig, azok azt látják, hogy attól még, hogy menedékkérelmet nyújtanak be, még nem biztos, hogy biztonságban vannak a tranzit és a végállomás országokban, célországokban a menedékkérelem nem jelenti a garanciát arra, hogy megvédik a nőket. A nőknek más szükségleteik vannak, mint a férfiaknak menekülés alatt is, akármilyen szolgáltatásokról, lakhatásról van szó, de pszichológiai segítségnyújtásra is szükség van mindenféle fogvatartást meg kell szüntetni nőkkel, gyerekekkel kapcsolatban. Azt remélik, hogyha végig, hogyha végig kell menniük a folyamatokon, akkor nők segítenek nekik ebben. Biztosítani kell azt is, hogy segítséget kapnak szociális inklúzió és integráció tekintetében is. Lehetővé teszik számukra, hogy hozzáférjenek az oktatáshoz, munkaerőpiachoz. A nők a fejlődés motorja, a nők biztosítják a jövőt. Hannibal asszony jelentéséről jövő héten lesz szó, illetve a Nőjogi Bizottságban készült egy saját kezdeményezésű jelentés, amelynek társjelentős tevője vagyok a parlamentben. Nos, ezek a jelentések keretet adnak arra, hogy kidolgozzunk egy olyan bevándorlási politikát, migrációs politikát, amelyek az alapjogoknak megfelelnek. Mary Robinson felhívást tett közzé, a nőknek hallatniuk kell a hangjukat, különös tekintettel a március 7-e, eh, illetve 18-19-i csúcs találkozón, tanácsülésen. Eh, európai jövője forog eh, kockán, és mindenféle rövidtávú és mm, egoista politikát el kell utasítanunk, amelyek csak a határvédelemre, illetve az illegális bevándorlásra koncentrálnak. A migrációt kezelni kell, és nem küzdeni ellene a, elsődlegesen a humanitárius válságra kell választ adni, amely itt a szemünk előtt játszódik le. Emellett biztonságos útvonalakat kell, legi, legális bevándorlási útvonalakat kell e, biztosítani, és a bevándorlókat pedig integrálni kell a szociális-gazdasági környezetbe. Végül pedig, hadd mondjam el, ugyanazt, e, az, hogy ismételjem meg e, azt, amit hallottam az előttünk szólóktól, csak egységesen tudunk hatékonyan fellépni, és csak egységes fellépéssel tudjuk elérni, hogy a földközi tenger újra kék legyen. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetővé tette, hogy hozzászóljak. Ha a kérdések merülnek fel, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Muchas gracias, eh, querida. Köszönöm szépen. <clears throat> Kienge. Kamera d'Italia képviselője kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást erre a nagyon fontos téma megvitatására, mert Olaszországban különösen égető probléma hazámban. Olaszország földrajzi okoknál fogva is rendkívül ki van téve, és már jó ideje a migráció jelenségének. Kivált kép a tengeren át érkezők hullámainak. Nagyon sok problémával kell és kellett szembenézzünk. Meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy a nők és a kiskorúak jogai ne sérüljenek, hiszen ők képezik a migránsok legsérülőkényebb csoportjai. Európa nem menekülhet el a felelőssége elől a jelenségek kiváltó okait illetően, amelyek gazdasági, politikai okok, háborúk. Ezek az okok, és most ezek hatásait érkeznek meg hozzám. Ám az okok kezelése nélkül nem lehet ezeket a menekült hullámokat csillapítani. Két kulcsfontosságú témát szeretnék kiemelni, melyeket említett eh, Szofi, egyik a, a mafia. Sajnálatos módon a mafia ellenőrzi a migránsok csempészet szervezetét, legalábbis hazámban ez a helyzet. Nincs biztonságos legális bevezető útvonal Olaszországban. Ez létfontosságú volna, hogyha meg szeretnénk előzni a szerzett bűnözés duzzadását, és azt, hogy a bűnözés lássa javát ennek a helyzetnek. Egy másik helyzet is nagyon fontos, hogy érzékeljük, az európai költségvetésre stabil finanszírozás van szükség azon feladatok ellátására, amelyek az egészségügyi ellátás, pszichológiai segítségnyújtás és más egyéb segítségnyújtást lehetővé teszik az érintett országokban, megint csak a migránsok legsérülékenyebb csoportjaira kihegyezve. E két gondolat jegyében szeretném még zárni, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtak és megbeszélhettük a e kérdéseket. Köszönjük, köszönjük szépen. Sojdrov asszony következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csehül fogok hozzászólni, mert nekem így jobb. Uh, milé dámy, uh, vážení hosté, jsem velmi ráda, že mohu... Hölgyeim, kedves barátaim, vendégeink, nagyon örülök annak, hogy az Európai Néppárt nevében szólhatok ma önökhöz. Kiváló lehetőség ez a mai arra, hogy érdemi eszmecserét folytassunk ilyen fontos kérdésekről, hogy valóban meghallgassuk az önök véleményét. Ez nagyon fontos ez a mai nap, hiszen a nők társadalomban betöltött szerepét el kell ismernünk, fel kell ismernünk. és a, remélem, hogy ezzel valóban egy, egy fontos sorozat indult el. A női menekültek és migránsok kétfajta nehézséggel kell, hogy szembenézzenek. Egyrészt az európai nők maguk is kivannak téve a, például a, a fizetésbeli különbségeknek a, a, a nők elleni erőszak mindennapos. Ehhez jön még az idegen gyűlölet, hiszen külföldieknek e, tekintik a menekült e, nőket, Éppen ezért az egészségügyi ellátáshoz, a lakhatáshoz való hozzáférés, a mentális egészségügyi problémákkal kapcsolatos segítség, az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében hátrányba kerülnek, hiszen azt is tudjuk, hogy a nők feladata a, az, hogy a gyerekek gondját viseljék, így magukkal nem tudnak foglalkozni annyira. Tíz ezer migráns gyerek érkezett Európába kísérő nélkül, ők a legkiszolgáltatottabbak, ők a legveszélyeztetettebbek. Nos, be kell ismernünk, hogy nem vagyunk túlságosan sikeresek. Ez ideig bizony nem sikerült rendesen megoldanunk ezt a problémát. A, a jótékonysági szervezetek, a civil szervezetek nagyobb elismerést érdemelnek. Nekünk itt az Európai Parlamentben is többet kellene tennünk annak érdekében, hogy valóban elismerjük a civilek munkáját, hogy meghallgassuk őket. Legyünk azért reálisak. 28 különböző tagállamból áll az Európai Unió, 28-an keresünk egy közös megközelítést, miközben hagyományaink, történelmünk igencsak eltérőek. Mi a néppártban úgy érezzük, hogy egy közös európai megközelítésre van szükség, ez az egyetlen útjas módja annak, hogy sikerrel járjunk. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió és annak tagállamai az emberi méltóság prizmáján keresztül tekintenének erre az egész problematikára. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból kell közelíteni ez az egész problematikához. Ezt nem mondtuk még el elégszer. A megoldást nyilván a közel-kelet békéjének megteremtése hozhatja. A biztonság garantálása Afrikában és a közel-keleten, illetve ezen országok gazdasági fejlődésének segítsége, hogyha az emberek úgy érzik, hogy biztonságban vannak és van munkájuk, akkor nincs okuk elmenekülni. Ez igaz a nőkre, a gyerekekre, a családokra egyaránt. Ezért tehát közös a felelősségünk, az Európai Unió és tagállamai közös felelőssége a szubszidiaritás elve persze továbbra is él és alkalmazandó, ezért az Európai Unióban a tagállamokat szólítjuk fel arra, hogy ö, vegyék ki a részüket a helyzet megoldásából, mégiscsak együtt, válletve, kéz a kézben, egyesült erővel tudjuk ezt a problémát megoldani, és tényleg segíteni a menekült nőkön és gyermekeken. Köszönjük Sojdrova asszonynak, most pedig Szül Udini a török parlament részéről a következő hozzászólunk parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy az e, Női Jogi Bizottság által megszervezett konferenciára meghívtak. Köszönöm szépen ezt a meghívást. én is és kollégáim is, kollégáim is a török parlament esélyegyelőségi szakbizottságának tagjai vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy meghívtak, és köszönöm a támogatást. Az elmúlt öt év alatt a világ a legsúlyosabb humanitárius válságon ment át, illetve még ebben van, és az erőfeszítéseinket meg kell duplázni. A mai vita eredményeként elmondhatjuk, hogy reményeink szerint a megoldáshoz hozzá tudunk járulni. Törökország a bevándorlási kérdésekkel már régóta foglalkozik. 900 kilométeres határunk van Szíriával, és a Szíriában menekült, Szíriában menekült emberek száma 7,6 millió. A országból érkező bevándorlóknak több mint a fele nő és gyerek. Törökország Törökországba érkezett a legtöbb szír bevándorló, illetve menekült. Január óta 600 ezeren érkeztek, 40, nagyon sok újonnan érkezett menekült, 45 10%-a nő vagy gyerek, 10%-uk gyerek, 10 török tartományban 25 fogadóállomás vagy tábor van, ahol több tízezer szír menekült, vagy százezer, több százezer szír menekült tartózkodik. A legnagyobb török ellenzéki párt nevében elmondhatom, hogy a legfontosabb aggodalom Törökországban jelen pillanatban a menek, menekült válság. Törökország ezt nem tudja egyedül megoldani, a nemzetközi közösség segítségére van szükség. Azt gondolom, hogy különös tekintettel az európai országok és az Európai Uniós tagállamok tudnak segíteni eh, nekünk és szolidaritást mutatni Törökországgal, jelölt országgal. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak eh, mellén kell állnia. Törökország fontos szerepet játszik ebben az összefüggésben, úgyhogy azt gondolom, hogy sürgős pénzügyi segítségnyújtásra van szükség. Ha a szükséges alapokat mobilizálják és átirányítják Törökországba, az nagyon sokat segít, az problémákat ismerjük, és itt az ideje, hogy elkezdjünk cselekedni. Az Európai Uniónak és egyéb nemzetközi szervezeteknek feladata most az alapok mobilizálására. nagyon sürgős szükség van, és végre is kell hajtani az ezekkel finanszírozott feladatokat. Ami az IPA alapokat illeti, azt gondolom, hogy ahelyett, hogy ez eddig az Európai Unió által használt módszert használnák az előcsatlakozási alapokra. Mi egy alternatív javaslatot nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy a cipát rendelkezésünkre állítják, de e-, ennél több segítségre van szükség. A probléma valódi megoldását akkor érhetjük el, hogyha a probléma gyökeréit megoldjuk. Ez az a konfliktus és háború, amely éppen Szíriában dúl. Azt gondolom, hogy minden országnak, az Európai Uniónak is elköte, eltökéltnek kell lennie. Az én pártom ennek a legfontosabb és legalapvetőbb elve az a béke, béke odahaza és béke a világban. Atatürk vezette be, vagy fogadta el ezt a, az alapelvet, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez elengedhetetlen. Az Törökországban élő szír menekülteknek lehetőséget kell biztosítani az egészségügyi ellátáshoz, szociális ellátáshoz, oktatáshoz. A török kormány a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban már bevezették, ebben mi támogatjuk a kormányt. Nagyon fontos jogszabálytervezetek eh, benyújtására került sor, és eh, van itt egy bizonyos földrajzi korlátozás, eh, a korábban csak az európai bevándorlókat hívtuk menekülteknek, az elmúlt időszakban azonban egy módosító javaslatot fogadtunk el, most már ez lehetővé teszi, hogy a nem európai migránsokat is menekülteknek nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ők hozzáférhetnek, közvetlenül hozzáférhetnek az egészségügyi ellátáshoz. Januárban további új javaslatokat fogadtunk el, amelyeknek köszönhetően például a szíriai menekültek munkaengedélyt is, munkavállalási engedélyt is kapnak. Tudom, hogy túlhúztam a hozzászólást, de az EU, Törökországnak az integráció felé vezető útján biztosítani kell, hogy az EU, az Európai Unió és a tagállamok több segítséget nyújtsanak Törökországnak. Ezen probléma megoldása az közös a múltunk, és ez a tragédia, a legsúlyosabb tragédia, amelyet valaha is láttunk, az elnök félbeszakítja hozzászólott elnézést, már kétszer annyit beszélt, mint amennyit tudtam volna adni. Három percet tudtam adni mindenkinek, most már hat percet beszél, Elnézést, mindenkinek szeretnék szót adni, de csak három percre tudunk. Az Európai Parlamentben nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy Törökország nagyon különleges helyzetben van, és tudjuk, hogy szükségük van az Európai Uniós segítségre. A nők és oktatás rendezvényen mi is részt vettünk, és láttuk, hogy egy évvel azután mennyi minden megvalósult abból, ami ott elhangzott. Igenis figyelemmel kísérjük ezt a kérdést, a vitának azonban folytatódnia kell, és még másnak is szót kell adnunk. Köszönöm szépen. Most pedig Ulrike Hirde következik a német parlamentből. Köszönöm szépen a Bundestag nevében, had, képviseletében hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy meghívtak erre a fontos konferenciára. Ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon fontos téma, amely az asztalunkon van. Nagyon röviden szeretnék négy megjegyzést tenni a jelentéssel kapcsolatban is. Az első pont a menekülési okok. Többen is említették már ezt. Azt gondolom, hogy két fontos ok van, amelyet említenünk kell, amelyek ehhez az extrém eh, helyzethez vezettek, amely különös tekintettel a nőket érinti, nem csak az Európába érkező menekülteket, hanem világszinte 60 millió menekült van most. Tehát a legfontosabb ok a háború. Nekünk ezt önöknek meg kell neveznünk világosan. A, a békét kell támogatnunk, a háború ellen kell fellépni. A nőjogi mozgalom egyik leg eredetibb követelése ez. Elfogadhatatlan és elviselhetetlen az, hogy most már a hatodik éve tart ez a háború Szíriában nőknek. Világos jelzést kell ezzel kapcsolatban küldeniük, hogy a békét szeretnénk. A második a, a éhezés. Itt természetesen a mezőgazdasági politikát is említenem kell, eh, itt Brüsszelben ez aktuális. A mezőgazdasági politika oda vezet, hogy sok régióban éheznek az emberek, a nők gyerekükkel elmenekülnek. További pont, említeném a 18-as pontot a jelentésből, a biztonságos származási országokat. Nagyon jónak tartom azt, hogy Nagyon fontosnak tartom azt Németországban is, hogy beszéljünk a biztonságos származási országokról, de ez ne tegye lehetetlenné a menedék kérelem benyújtását. Tehát attól még specifikus menedék jogo felmerülhet az biztonságos harmadik országokban is. Még egy dolog, amit szeretnék említeni, ami nincs benne a jelentésben, a resettlement program kérdése és kérdezem, hogy nem lenne-e jobb nők számára is az UNHCR-en keresztül bekerülni a resettlement programba, hogy a nőknek ne kelljen egyáltalán útnak indulniuk, ne kelljen embercsempészeket, maffiát megfizetniük, hanem az áttelepítési programot támogassuk. Van egy európai tömeges felvételi irányelv, ami ha jól tudom, még nem valósult meg. Ezzel nagyon sok költséget meg lehetne spórolni, és nagyon sok elviselhetetlen öm, kockázatot nők, gyerekek számára. Jordániában például öm, gyorsan föl lehetne venni ezek, a nőket ezekbe a programokban. Végül pedig nagyon sok pozitív dolgot mondhatnék a jelentésről. Öm, örülök annak, hogy a a nagyon fontosnak tartom, hogy az, ami az SDG-ket illeti, e, itt e, Európa e, ugye külön kötelezettséget vált ezek megvalósítására, ezek szerepelnek a jelentésben is. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy aki hozzászól, fogja rövidre, mert futunk ki az időből szeretnénk, ha mindenki szót kapna, és a végén mérleget vonhatnánk. Ezt nem kéne senki törölni a hozzászóló listáról. Erik Rübik, Erika Rübik a következő hozzászóló. A lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Korovic, del Parlamento Serbio. Erik Rübik a szerb parlament részéről. Thank you. Köszönöm. Szerbül fogok beszélni. Szeret... Nem akarom felolvasni azt, amit Belgrában megírtam itt most, hanem inkább követném a vitában kialakult témák menetét. Az első kérdésem retorikai kérdés. Megállapodtunk mindannyian abban, hogy fontos téma ez. Kérdésem, hogy három és fél óra elége e téma kibontásához, akár még retorikai szinten is. Köszönöm minden hozzászóló kollégámnak azt, hogy megvizsgáltuk különféle vetületeit ennek a kérdésnek komolyan vegyük, és azt hiszem a parlamenti munkát erősebben kéne dominálja hazáinkban ez a téma a következő hónapokban. Felteszek egy kérdést is. Vajon a szíriai, iraki menekültek, női menekültek és gyermekek ügyét meg lehet-e beszélni úgy, hogy egyetlen képviselő sincs itt ezekben az országokban, egyetlen szír vagy, vagy iraki nő sincs itt körünkben? holott az ő tapasztalataik volna a legfontosabb. Persze a, a szakemberek meglátásai fontosak, de jó lenne hallani egy szír nő meglátásait. Lényegi fontosságú volna a dologot innen is megvizsgálni. Egy harmadik elméleti kérdés, költői kérdés, talán nem feltétlenül várok rá itt választ. Azt szeretném tudni, ha mindannyian feltennénk magunknak őszintén a kérdést. Ha valaki ma azt mondaná, jövő héten indul egy busz Brüsszelből, és három hetet ezzel a busszal kéne utazni, és oda kéne utazni, és megvizsgálni egy menekült tábort. És nem orvosok vagyunk, nem pszichológusok, hanem jogalkotók. Hajlandó volna bármelyikünk is elmenni, felszállni erre a buszra, és elmenni néhány hétre, mondjuk főzni egy ilyen táborban, egy ilyen akár szervezett körülmények között. Kész van a bármelyikünk két-három hetet ott élni? Ez, az, ez a költői kérdésem. Köszönöm. Estoy segura de que sí. Tienes... Biztos vagyok benne, hogy igen. Kola del Parlamento Cipriota. Ciprusi parlamentben. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως... Köszönöm szépen, ahogy azt már a workshop során elmondtam, számunkra a menekült helyzet nem csak politikai, gazdasági vagy filozófiai kérdés, mi saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mi az menekülnek lenni. 40 éven keresztül azt hiszem, hogy saját bőrünkön érezhettük a hasonló eseményeket. Szíriai, iraki menekültek beszámolói rettenetesek, méltóságukat, saját önazonosságukat vesztették el, nem tudják garantálni a gyermekeik biztonságát, nem tudnak nekik mit enni adni, minden nap ezrével vesznek a tengerbe, a földközi és az égei tengerbe. A Lesbos és a Koszi önkéntesek rettenetes dolgokról számolnak be, éppen ezért sokkal meg kell többszöröznünk a gazdaság és egyéb segítségnyújtást ezeknek az embereknek, segítő kezet kell nyújtanunk, tényleg a humanitárius voltunkról, az ember is voltunkról, az emberségünkről tehetünk most tanúbizonyságot ebben a történelmi pillanatban, és igenis kötelességünk megnyitni a Európa határait, menedéket nyújtani a menekülőknek, a menekülteknek, hogy új életet kezdhessenek egész addig, amíg nem tudnak hazatérni a hazájukban, ott nem olyanok a viszonyok, hogy hazatérhessenek. A hivatalos adatok szerint 60 millió menekült van a világon, 100 millióan menekültek el, azok kellett, hogy elmeneküljenek az otthonukból, ebből 4 millió Európában van most. Ezek borzasztó adatok, rettentes adatok, éppen ezért itt óriási a feladatunk, mégis segítenünk kell magunk módján valahogy. Eh, köszönöm szépen, köszönöm a meglátást. A munka workshopok közül az elsőben volt egy iraki ö, menedékes, tehát volt érintett résztvevőnk is, ha nem is sok, de egy, az egyes workshopon volt, csak reflektáljak a hozzászólásra. A portugál parlament képviselőjét hallgatjuk most meg. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Szeretném üdvözölni. már önmagában azt a tényt is, hogy megszerveztük az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek között ezt az ülést, amely az emberi jogok egy nagyon fontos és égető jelenségével a nők, menekült nők problémájával foglalkozik. Üdvözlöm ezen túl az Európai Parlament állásfoglalását is a témában. Nagyon fontos az, hogy hangosan hallassuk a szavunkat, megnevezve a problémákat, amelyeknek megvannak a maguk nőjogi vagy ö, nemi sajátságai. Fontos kérdések ezek társadalmainkban, elméletileg sokat foglalkozom velük, gyakorlatilag azonban látnunk kell, hogy a nők jogai nem érvényesülnek, még az amúgy jól működő és jól életben ülő társadalmakban sem. És változó a helyzet országa országra, meg az Európai Unión belül is a nők ellen diszkrimináció. Tehát jelen van, olyan sztereotípiák és előtelek révén, amelyeknek sokszor kulturális, vallási, de mindenképpen mély gyökerei vannak a társadalmakban és az emberek gondolkodásában. Fontos tehát, hogy a, mindezek fényében a menekültek sajátságos kérdéseiben is érzékenyek legyünk a nők kitettségére, arra a tényre, hogy mennyire sérülékeny alcsoportját képezik a menekülteknek. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek tisztelben tartják a nők jogait, megvédik őket, és ezeket végre is kell hajtani. A, akkor is, amikor a menekült eljárásban táborokban élnek, vagy, menek, vagy, vagy korlátozzák a mozgásszabadságukat, és mindenféle szakpolitikát érint ez, az oktatást, az egészségügyen át sorolhatnám. A 61-es Genfi Egyezmény világosan kimondja, hogy züldetöztés áldozatai azok a nők, akiknek a nemük alapján az emberi méltóságát veszély fenyegeti, külön figyelmet érdemelnek, és menekült jogot kell kapjanak. Azok a nők, akiket saját, csak pusztán nemük miatt üldöznek, vagy üldöztesnek vannak kitéve, külön védelmet kell kapjanak. Ugyanakkor ez nem mindig valósul meg a, a Genfi Egyezmény egyes alpontja szerint. Úgy, úgy hiszem, hogy a mostani nagyon súlyos helyzetben a tagállamok be kell lássák, hogy a diszkriminációt áldozataiként bevándorló nők meg kell kapják a menekült státuszt erre vonatkozó jogszabályok is vannak, ez gyakorlatban ezeket végre kell hajtani. Annak érdekében, hogy ezt a nagyon súlyos problémát kezelni tudjuk. Mindebben az oktatásnak van nagyon fontos szerepe, és a, a médiumokban, a sajtóban több nő kéne, hogy dolgozzon, annak érdekében, hogy e nőjogi vetületek kiegyensúlyozott és minden részre kiterjedő módon szerepeljenek a, a, a, a közbeszédben és a diskurzusban. Csak így lehet-e komplex kérdések megoldását megtalálni. Több Európára van szükség, és nem kevesebb Európára. Schengen fenn kell tartani, és meg kell védenünk az Európai Unió alapértékeit, Delor értékeit, amely, azt az Európát, amely megvédi az emberi jogokat. Muchas gracias. Necesitamos más Europa, pero Europa no es algo así. Köszönöm. Igen, több Európára beszéltünk, de Európa nem valami absztrakt dolog. Az, az egyik intézményben képviselik, képviselhetik magukat a nemzeti parlamentek, ott is kellene vállalni, hogy eleget tegyenek a tanácsban vállaltaknak az osztrák parlament nevében a következő hozzászóló. Köszönöm. Németül fogok beszélni való igaz, hogy mindig ugyannan azok az országok azok, amelyek nap mint nap félrenéznek, és más államok vállalják a fő terhét a menekült hullámnak. És a menekült politikát sok esetben úgy kell leírjuk, hogy nincsenek meg az eszközeink a menekült hullám úgymond szabályozására, kezelésére. És sokszor nem nevezük nevén a, a lényegi dolgokat. Éppen ott, ahol ilyen sok nő ül egy szervezetben, itt kell megvizsgálni a nőjogi és a nőpolitikai helyzetet a tagállamokban. Szeretném emlékeztetni önneket arra, hogy az ISIS által megerőszakolt, eladott, rabszolgasorba taszított nők még mindig nem megtalálhatóak, nem, nincs nyomuk ezeknek. Éppen nemrég fedeztek fel egy tömegsírt, ahol nők nyugodtak, és a nemzközi közösséget nem érintette nagyon meg. Ahogy a Bokor Harum Nigériában is úgy nyitott, hogy a nőket nem kell keresni, szégyen a világpolitikai színpadon az, hogy itt nem lépünk fel keményebben. Minden nőt elgondolkodásra kell, hogy kényszerítsen ez. Az áldozatokat meg kell keresni, néven kell nevezni, javítani kell a helyzeten. Hogyha továbbra sem nevezük nevén tehát a problémákat, például Törökországból kaptunk híreket arról, hogy igen, ilyen, ilyen sok menekült van Törökországban, kétségbejtő a helyzetük, az EU-nak segíteni kell, mondja a török hatóság. Anélkül, hogy megjelentenék, hogy Törökországban nagyon sok női menekült embercsempészet, emberkereskedelem áldozata, kényszerházasságokba kényszerítik őket, mert hogy valahogy életben akarnak maradni. Olyan körülmények, ezek amelyek egyszerűen tűrhetetlenek és ha néven nevezzük a problémát, csak akkor tudunk megoldást találni rá. Ellenkezősebben nem. Mi nőkkel legyünk elég bátrak ahhoz, hogy a saját hazánkban is megnevezzük a problémákat. Ausztriában sem más a helyzet. Ausztriában is fennállnak ezek a problémák, a menekült táborokban nem emberhez méltóak az élethelyzetek, nők, nem kap, nem, nem, nincs elég zuhanyozó helység, nincs elég higiéniai létesítmény, különösen a nők számára, csak akkor lehet a problémát kezelni, ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy a valóságos helyzetet néven nevezzük saját hazánkban is, esetemben Ausztriában. A végén pedig azt is meg szeretném említeni, hogy persze csak akkor tudunk hatékony, eredményes békepolitikát folytatni, hogyha a nőket is be tudjuk vonni mindebbe. Így a világpolitikai bajokat csak így lehet orvosolni. Nők nélkül nem lesz béke, és nők nélkül nem lesznek emberhez méltó körülmények sem, és a nőjogok, nőjogokat nem lehet érvényesíteni, akkor, hogyha nők nem vesznek aktívan részt ebben részt. Ezért szeretném aktívan felhívni az a női politikusok figyelmét, akik itt ülnek, arra, hogy legyenek elég bátrak ahhoz, hogy próbálják meg saját hazájuk reálpolitikai helyzetét néven nevezni, ha nem akarjuk nőtársainkat bajban hagyni, cserben hagyni, legyünk, tegyük lehetővé, hogy emberhez méltó üzletet éljenek. Muchas gracias. Eh, como nos quedan... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sajnos most már csak a két itt mellettem ülőnek tudok szót adni a pódiumon. Szeretnék emlékeztetni egy korábbi hozzászólásra, amely arról szólt, hogy legközelebb egy kicsit több időt kellene beterveznünk. Ezt jövőre végig gondoljuk, és egy teljes napot igénylünk majd. Köszönöm mégis mindenkinek a részvételt, aki részt vett a mai ülésen, hozzájárult és megosztotta velünk az álláspontját. Még nagyon hosszú út van előttünk, erről meg vagyok győződve, úgyhogy a jövőben is együtt fogunk majd működni, és ahogy az egyik hozzászóló elmondta, ez feladatunk, kötelességünk. Politikusként, az intézmény képviselőiként ez a feladatunk. És nem hunyhatunk szemet a helyzet felett. Megadom a szót Ingeborg Csizladotjának, igyekszem helyesen kimondani a nevét aki egy törökországi szervezet, nőjogi szervezet képviselője, illetve egy ENSZ szervezet képviselője. Törökországban megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők tisztelt Női Jogi Bizottsági képviselők, hadd köszönjem meg, hogy meghívtak erre az ülésre, és megszervezték ezt az ülést. Ez egy nagyon értékes lehetőség számomra, hogy lehetőséget kaptam meghallgatni önöket, és Értékeltük a macedon és szerbiai menekült helyzetet tavaly, ha számoljak be erről. A válaszadást tervező hatóságok még nem néztek szembe teljes mértékben a menekültek igényeivel, szükségleteivel. Sajnos ez nem változott meg, ez továbbra is így van. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon nagy benyomást gyakorolt rám, hogy sok parlamenti képviselő eljött ide, hogy megvitassa ezt a kérdést, amely kérdés sajnos eddig nem kapott elég nagy figyelmet ne felejtsük el, hogy amikor a nők és férfiak esélyelőségéről van szó a parlamentekben, akkor nagyon sok az üres szólam, sok a program, sok az nyilatkozat, sok a terv, de sajnálatos módon és nagyon nagy a hézag, ami a végrehajtást illeti. És ez eh, vonatkozik a menekültekre és a női menekültekre különösen. Nagyon remélem, és nagyon biztatónak találom ezt, hogy ilyen sokan vesznek részt ezen az ülésen, hogy follow is lesz ennek a szervezet, ennek a rendezvénynek. Egyre többen vállalják magukra e, a veszélyeket, az, az sokan indulnak útnak, sok olyan nő, aki már négy évet élt Szíriában, e, aki már évek óta szenvedi el a háborút Szíriában, Irakban vagy más országokban. Nők Nők és gyermekek indultak útnak Görögország felé ezen a rendkívül kockola, kocko, kockázatos úton. Sajnos a nők ki vannak téve az erőszaknak, a velük együtt utazó férfiak által, bűnözők által, embercsempészek által, illetve a túlélésért nyújtott szexuális szolgáltatások is ismertek. Ahogy láttuk, hétfőn nagyon ellenséges, militarizált és veszélyes szituációba kerülnek a nők, akár Kaléban, akár a macedon görög határon. A nők és a gyerekek gyakran tapasztalnak erőszakos cselekményeket, áldozati szerepbe kényszerülnek, és a könygázzal elriasztott nőkről és gyerekekről szóló képek még lehet, hogy a radikalizmust is erősítik, és a radikálisok ma már hajtják a vizet. Európában a xenofób csoportok és a radikálisok erősödhetnek meg, hogyha nem kezeljük megfelelően ezt a helyzetet. Ez egy hatalmas kihívás mindannyiunk számára. Ami a nők és a gyermekeknek nyújtandó menedéket illeti, ez nagyon nagy kihívás. A nyugat-balkáni útvonalon egyre több ország egyoldalú döntést hoz a határok védelmére. A védelemhez való jog a Genfi egyezmény szerint azt jelenti, hogy a menekült menedékéremeket egyesével kell elbírálni. Február 26-án az ENSZ úgy ítélkezett, hogy azok az új intézkedések nem felelnek meg a korábbi jegyzőkönyveknek, illetve egyezményeknek, hiszen a menekült státuszt egyénileg kell elbírálni, és erre nincs lehetőség. A a görög határon a visszafordítás főleg a nőket érinti. Tegnap megerősítették, hogy Görögország 308 menekültet kíván visszafordítani Törökországra. Ez a visszafordítási egyezményen alapul. Ebben nincsen lehetőség a derogációra, például olyan emberek megvédésére, akik nagyon kitét, kitettek a fenyegetettségnek, akik esetleg a börtönbüntetés kockáztatnak saját ezekben LGBT személyek, illetve erőszak áldozataival vált nőknek. A Genfi egyezményet gender érzékeny módon kell megvalósítani, figyelembe venni ennek során a nők külön szükségleteit. A jelentés tervezet, amely a női menekültek helyzetéről szól, a nemi alapú erőszak, a nők megcsonkítása, a gyermekek kényszer összeházasítása, ezek mind olyan okok kellene, hogy, le, kellene, hogy legyenek, amelyek menedékre adnak lehetőséget Európában. Egyetértek azzal, hogy a szabizottság felhívja a figyelmet arra, hogy egy Európa szerte érvényes gender alapú vagy gender érzékeny iránymutatás katalógus kellene ki dolgozni. A női menedékkérők számára jogi segítségnyújtás elengedhetetlen, a női tolmácsok biztosítása, a pszichológiai segítségnyújtás, illetve a gyermekek elhelyezésének biztosítása. Vannak egyéb fontos és jó ajánlások, amelyeket a szakbizottság dolgozott ki. Az emberi a női jogokat gyakran a férjek korlátozzák, a nők a férjüktől függetlenül jogosultak a menedék benyújt, kérelem benyújtására. Két és fél millió menekültből elvileg ezeknek a fele nő, és sokan Európába indulnak, de közben egyre nehezebb a családegyesítés. Egyre több ország teszi ezt lehetetlenné, Dánia, Németország többek között, és akár a többiek is folytathatják a sort. Azzal zárnám, hogy itt most Európában és világszerte egyértelmű politikai szándékot és bátorságot kell, hogy elérjünk, és ambíciózus relokalizációs tervekre van szükség, amelyek tiszteletben veszi, tartják az emberi jogokat. Olyan politikusokra van szükség, akiknek szolidárisnak kell lenniük, ők, és szembe kell nézniük, a, szembe kell szállniuk a gyűlölettel. Ennek során eh, csak így tudjuk az Európai Unió alapító értékeit tiszteletben tartani. Politikai szándék, a gender awareness eh, nagyon fontos, és ezt eh, említettük a mai ülésen is. Az EU-török csúcs találkozón is ezt tematizálni kell. És Martin Schulz is említette a bevezető beszédében ezt a kérdést. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és remélem, hogy a hétfői EU-török csúcs találkozó ezeket a témákat felveti. Köszönjük szépen, és a vita zárására kinek másnak is adhatnám meg a szót, mint Mary Hannibal társamnak, aki nem csak az Európai Parlament képviselője, hanem annak a jelentésnek is a szerzője, amelyet egyébként már elfogadtunk a Nőjogi Szakbizottságban. Ez a jelentés a, a menekült és migráns nők helyzetével foglalkozik. Rettenetesen nagy munkát végzett, felvette a kapcsolatot a különböző érintett szervezetekkel, tényleg próbálta felmérni teljesen a e, helyzetet, és a politikai frakciókkal is egyeztetett annak érdekében, hogy egységesen hallassuk a hangunkat az Európai Parlamentben ezen fontos témában. Köszönöm, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a fontos témának az előadójaként szólhatok ma önökhöz. Tényleg csak egy-két témát tudok felvillantani az időrövítsége miatt. Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot, hogy eljöjjön majd a közénk, és megoszta velünk a tudását, a tapasztalatait. Nagyon imponáló számomra, hogy ennyi parlamenti képviselőtársam a tagállamokból elzarándokolt ma Brüsszelbe. Úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt mindez, amit elmondtak. Amit előttem szóló kolléganő mondta, politikai szándékra és bátorságra van szükség. Igen, mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, és hogy mennyire megoldhatatlannak tűnik most jelenleg. Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy együtt megoldást találhatunk erre a problémára. Annak érdekében, hogy a nők és a gyermekek helyzetét ebben a konfliktusban javítsuk, hiszen ez egy igazi válság, ehm, és egy égető probléma. Az emberi jogok és az emberi méltóság nézőpontjából közelítettem ehhez a kérdéshez, mindenkinek, nőknek és gyermekeknek is joguk van egy tisztességes elbánásra, elbánásmódra. Persze ezen belül a nőknek sajátos igényeik vannak, éppen ezért attól tartok, hogy ez idáig Európa sok részén sajnálatos módon nem sikerült ezeket a sajátosságokat figyelembe venni. Tehát még van bőven tennivalónk ez ügyben. Ahogy az elhangzott, a nemi különbségek figyelembevétele, az a szenvedés, amin keresztül kell menniük a nőknek és a gyerekeknek menekültként, idáig úgy tűnik, hogy nem ütötte meg a közvélemény inge küszövét. de az Európai Parlament héten kedden tűzi napirendre ezt a kérdést sikerült elérnünk, hogy a nemzetközi nőnapon kerüljön eh, napirendre ez a, eh, ez a eh, kérdés. Ennek nagyon, úgy ez nagyon fontos szimbolikája van. A menekült nők helyzete azt hiszem másképp rezonál akkor, hogyha a nemzetközi nőnapon tudunk erről beszélni az Európai Parlamentben. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek az egész kérdéskörnek a sajátos női szemszögét, az uniós kormányokat pedig próbáljuk arra rávenni, rábírni, hogy tegyenek valamit, főként azokat, akik eh, az, azokat a tagállamokat, ahova elsősorban érkeznek a menekültek, illetve azokat is, ahova pedig el szeretnének jutni. Segítsük tehát a tagállami kormányokat abban, hogy valamit tegyenek menekültügyben. Mert politikai válsággal is dolgunk van, nem csak menekült válság, hanem politikai válság is zajlik Európában sajnálatos módon, és többen elmondták azt is, hogy a, a, a válság problémáját kell megtalálni, a, a probléma gyökerét kell valahogy felkutatnunk, hogy miért érkeznek most hirtelen ennyien Európába. Persze hosszú távon megoldható problémák ezek, de egyelőre itt vannak és továbbra is érkeznek nagy számban a, a, a menekültek. A, a, a béke, e, a békért mennyien harcoltak, mennyien, mennyien kampányoltak. A nőjogi mozgalomnak mindig is e, központi eleme volt, és azt hiszem, hogy ez most sincs másképp ezen válság során is e, nagyon fontos számunkra és ahogy azt hallottuk, egy, kezd ez most már több mint az érkezőknek, több mint a fele nő, azt hiszem, hogy láthatjuk, hogy más jelleget kezd ölteni ez a probléma. A workshopon az UNICEF adatait hallhattuk, most először előfordul az, hogy az érkezők több mint 60%-a nő, tavalyi 20%-hoz képest ez óriási növekedés, és a gyerekek száma, illetve aránya is folyamatosan nő. Azt hiszem, hogy ez jól mutatja, hogy mennyire égetően sürgős problémára megoldást találni. A női menekültek véleményére, tapasztalataira, egyre inkább kíváncsiak vagyunk. Nagyon örültem annak, hogy az egyik workshopon meghallgathatunk egy iraki menekültet. A különböző civil szervezetek, segítő szervezetek véleményét kikértem a jelentés készítése során, de hát ez mégsem ugyanaz, mint hogyha maguktól, az áldozatoktól, a menekültektől halljuk azt, hogy mit jelentett számukra, amikor maguk mögött kellett hagyniuk a hazájukat, az otthonukat, hogy útra keljenek egy jobb jövő reményében. Milyen e, erőszakos cselekményeket kellett elszenvedniük, eltűrniük, pontosan milyen e, nehéz körülmények között kellett e, idáig Európába elvergődniük. Azt hiszem, hogy ez megváltoztatná azt is, ahogy erre gondolunk. Kérem önöket, hogyha idejük van, akkor a fénykép kiállítást tekintsék meg, ez a parlamentáriumban található. Marin Trinje képeit láthatják, a mi szakbizottságunk rendelte meg ezeket. azt hiszem, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy mekkora bátorság kell ahhoz, hogy valaki útra kelljen akár a gyerekeivel, hogy nekik egy jobb jövőt biztosítson. Zárásképpen szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a szervezésért, a parlament részéről, és nagyon remélem, hogy mindenki azzal az érzéssel tér majd haza, hogy többet tudunk erről a kérdésről, mint a nap elején, és hogy talán többet tudunk tenni a nőkért és a gyermekekért. Köszönöm. Muchas gracias, señora Honeyball. Köszönöm szépen, Hannibal asszony. És köszönöm a résztvevők munkáját, a kollégáim, a tolmácsok munkáját. Jó lenne tovább folytatni, de lejárt az időnk. Szeretném megköszönni még egyszer a hozzászólásokat, amelyek nagyon fontos, hogy megfogalmazottak itt. Szeretném meghívni őket most egy koktélfogadásra az első emeleten, ahol tovább tudjuk folytatni informális körben a megbeszéléseket, az eszmecseréinket. Tehát mindjárt találkozunk az első emeleten, kérem, fáradjanak oda.